Dél-Kelet-Törökországban kialakult helyzet a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata. Johannes Hahn helyettesíti őt, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, elnök úr, üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy itt lehetek önökkel, és beszélhetünk a dél-kelet-török helyzetről, biztonsági helyzetről, amely rendkívül aggasztó. Az Európai Unió többször kifejezte aggodalmait a legutóbbi december 22-i nyilatkozatában is, valamint január 16-án. A politikai problémák mindkét oldalon tovább romlottak a jelenlegi válság miatt, a Daesh miatt, ahogy ezt a legutóbbi isztambuli támadás is mutatta január 20-án, illetve a Csuruki és az ankarai tavalyi támadások. Délkelet nem csak Törökország számára fontos politikai, gazdasági és biztonsági szempontból, hanem az Európai Unió és az egész régió számára is. Nagyon fontos, hogy megőrizzük azt a politikai teret, amit nagy kemény munkával értünk el az egyetlen lehetséges és hatékony reakció a szíriai konfliktusra az, hogyha egységesen lép fel, lépünk fel a régióban. Így tudunk a Daesh ellen fellépni a terepen és legyőzni őket. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne engedjük azt, hogy a kurd békefolyamat megakadjon, és hogy a közel-keleti jelenlegi feszültségek további feszültségeket gerjesztenek a térségben. A jogállamiság, az ellenzék elismerése és az azonnali fegyverszünet az, amit szeretnénk kérni a törököktől. A magas szintű politikai párbeszéd január 25-én új lehetőséget ad arra, hogy ezeket a problémákat felvessük. Jelentős haladást sikerült elérni az elmúlt két évben, és ezt nem szabad, hogy elveszítsük, hogy kidobjuk. Ez a folyamat a legjobb lehetőség egy generáció alatt, hogy a konfliktust megoldjuk, azt a konfliktust, amely már így is túl sok áldozattal járt. Az is világos, hogy a PKK-nak abba kell hagynia a Törökország elleni támadásokat. Autonómiát szeretnének dél-keleti dél régióban, de ehhez politikai párbeszédre van szükség. A béke folyamat és az asztalhoz való leülés az egyetlen előrevezető út. Törökországgal folytatjuk a párbeszédet, az Európai Unió a PKK által jelentett fenyegetést nagyon komolyan veszi, és fel akarunk lépni a PKK-s támadások ellen. A PKK egy listán szereplő szervezet 2002 óta Európai Uniós szankciókkal sújtjuk őket, Márciusban, 2015-ben megerősítettük ezt az elhatározásunkat, és a közeljövőben is várható, hogy fennmarad ez a helyzet. Törökország legitim jogát elismerjük, hogy megvédje magát a PKK ellen, de ugyanakkor hangsúlyozzuk azt is, és továbbra is fogjuk hangsúlyozni a párbeszédünkben a török hatóságokkal, hogy a PKK elleni intézkedések arányosak kell, hogy maradjanak, célzottak, és nem szabad, hogy veszélyeztessék a demokratikus és politikai párbeszédet. A biztonsági hatóságok által hozott intézkedések dél törökországban például a hosszú kiárási tilalom, rendkívüli módon megakasztotta az alapvető szolgáltatásokat, mint például a kommunikációt és az egészségügyet. Az ilyen műveletek arányosságát és jogosságát, jogszerűségét biztosítani kell, és az emberi jogi normáknak is meg kell, hogy feleljenek. Az érzékenységek már évtizedek óta léteznek, és minden féltől bátorságra van szükség, hogy ezeket a régóta fennálló és mély problémákat kezelni tudják. A parlamenti jogokat, a demokráciát, a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát biztosítani kell. Köszönöm a tisztelt parlamenti képviselőknek a figyelmét. Köszönöm szépen, nézzük meg a frakciók felszólalóit. Az első az EPP nevében Renate Zomer. Másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, mi a valóság a délkeretörök részen rendkívüli állapot? kiárási tilalom Jabakérben. A török biztonsági szervezetek fegyverzettel, civilekkel szemben, idősekkel, gyerekekkel szemben lépnek fel, halottak, fekszenek az utcán, napokon keresztül nem lehet őket eltemetni, mert mindenre lőnek, ami megmozdul. Hasonló a helyzet más városokban is, 17 más kurd városban és negyedben megszállás van hiányosság van nem csak villany, telefon, internet terén, hanem egyszerűen élelmiszer, víz, áram sincsen, embertelen helyzet van. Az emberek elhagyják a városokat visszatérni, nem mernek. Több mint egy millió embert érint, 250 ezeren már menekülnek. Biztos úr, ez a PKK elleni harc, de ténylegesen a kurdok elleni harc ez a civil lakosság hátán. A délkelet terület háborús zónává vált. Nem szabad azonban engedni azt, hogy olyan mérsékelten viselkedjünk, ahogy most tesszük. Nem szabad, hogy a tagállamok a menekültválság miatt behonjuk a szemünket, sőt új tárgyalási fejezeteket is meg akarunk nyitni a török kormány számára egyfajta jutalomként. Az Európai Uniónak aktívan közvetítenie és közbelépnie kell, hogy a béke folyamatot folytassák az emberiesség és az európai értékek alapján kell közbelépnünk. Felelősek vagyunk ezért. Egy utolsó mondat, elnök asszony, saját érdekünk is. Nekünk meg kell akadályozni az exoduszt, mert egyébként a kurdok kezdenek el az EU-ba menekülni. Köszönöm. Köszönöm. A következő az SND nevében Kati Piri asszony. Köszönöm szépen. kelet törökországi helyzet nagyon súlyos. A PKK harcok újraindultak a nyár folyamán, és a helyzet ezzel tovább romlott. Képzeljék el azt, hogy Szilopébe, Csizébe vagy más régiókban élnek. A legtöbben gyorsan elhagyták a lakóhelyüket, amikor egy nyitott kijárási tilalmat, nyitott végű kijárási tilalmat jelentettek be. Rengetegen menekülésre kényszerültek, súlyos harcok folynak éjjel-nappal a biztonsági erők, illetve a PKK között, barikádokkal és tüzérségi árkokkal. Az antiterrorista fellépések nagy mértékben érintik a civil lakosságot, nem lehet kimenni a lakásból több mint 40 napon keresztül, E, és ez nagyon súlyosan érinti a bolgári lakosságot, a harcok pedig nagyon sok áldozatot követelnek. Hogyan lehet az, hogy egy 16 éves fiú e, elvérezhet az utcán, anélkül, hogy orvosi segítséget kapna. A PKK e, rendőrti tiszteket ölt meg, illetve annak családtagjait, ezt nem lehet indokolni, nem lehet megmagyarázni. Miért kell a békés tüntetőkre támadni. Aggódom amiatt is, hogy több mint ezer tudóst félemlítenek azért, mert aláírtak egy petíciót, és csak a terroristák előmozdítóinak a malmára hagyja a vizet a jelenlegi helyzet. Általánosságban azt látjuk, hogy a fellépések inkább kollektív büntetést jelentenek, nem pedig a közrend visszaállításának az eszközei. Eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió határozottan tűzszünetet követeljen, és azt kérje, hogy a béketárgyalásokat újra indítsák. A kijárási törelmünknek pedig véget kell venni, vetni, a béke folyamatot támogatni kell. Köszönöm. Az ECR nevében eh, Démes Máker úr, egy percben. Köszönöm szépen. Hán úr, úgy gondoltam, hogy nagyon jól figyelek arra, amit mondott, de meg kell, hogy mondjam, hogy csatlakozom az előttem szólókhoz. A valóság az, hogy a török eh, sereg Kurdisztán táborús térségé vérfürdővé alakította. Önkényesen eh, vonulnak végig a falvakon, a földet teszik egyenlővé, az emberek arra várnak, hogy az erőszaknak vége legyen, csak akkor mernek ki az, az utcára menni a holtestekhez. Az egész Erdoğan és pártjának növekvő autoriter hatalma miatt van. Nem az ISIS ellen har harcolnak, az ő prioritása az abszolút hatalom és a kurdokkal szembeni hatalom, és a nyugati szövetségesek csöndben vannak, nem ítélik el Szükségük van Erdogánra azért, hogy a menekültválságot megoldják. Szégyelle magam, Hán úr, hiszen nem szabad, hogy a, elfeledkezünk arról, hogy meg kell védjük a kurd polgárokat. Ők az egyetlen igazi és tisztességes szövetségesünk. Nem szabad, hogy hátba szúrják őket, hátba támadják. Prioritásá kell tenni a biztos asszonynak az emberi jogok védelmét, hogy nem szabad még egyszer hallgatnunk ebben a kérdésben. A történelem ezt megtanította. Köszönöm szépen. Lambsdorff az Alde nevében két percet kap. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony, a helyzet a Törökország délkeleti részén szörnyű. Többször elmondtuk helyesen, hogy háborús körzetté vált. Amit nem, szabad, nem lehet azonban Törökországnak a szemére vetni, az, az az, hogy ők kezdték volna ezt a konfliktusot. A PKK béke folyamatot indított el, a, a rendőrök meggyilkolása volt a konfliktus eleje. Amit a PKK azonban teljesen rosszul mért fel, az az volt, hogy a török haderők majd hálásak lesznek, e, illetve hálásak voltak, hogy a konfliktust újra kihegyezhetik újra elindíthatják, és de Máker úrral teljesen egyetértek, annak érdekében, hogy az egyre erősödő autoriter kormányzási módszerének teret adjanak, Erdogán módszerének. A két választási kör, legutóbbiban két választási kör között is ez egyre inkább érezhető volt. Az AKK az AKK visszanyerte éppen ezért tavaly ősszel a korábban elveszített többségét. Így alakult ki a jelenlegi helyzet. Persze a béke folyamatot újra el kell indítani. Természetesen a PKK-t, PKK-nak be kell látnia, hogy katonailag soha nem fogja tudni legyőzni Törökországot. Szíriában az, hogy területeket nyertek a PUD-vel együtt a, a Demokratikus Uniós Párttal, talán az, arra viheti őket, hogy valamit el tudnak majd Törökország délkeleti részén is katonailag érni, ami butaság, csak politikailag tudják ezt megoldani. Itt az ideje annak, hogy a PKK ezt végre megértse. De Törökország számára és az ankarai kormány számára is fontos, hogy megértse, hogy egy önállóság, egy autonómia, autonómia a kulturális önmeghatározás a kur területeken sokkal több, mint fejlesztési támogatás, mint gazdasági intézkedés. Az önigazgatás formáját kell megadni, amely a nevének megfelelően működik. Én magam is, ahogy Piri asszony mondja, alátámasztom, hogy fel kell lépni a növekvő autoritarizmus ellen. Köszönöm. Hágya Georgió a következő a GUE nevében egy percben. Hölgyeim, most léptem be a plenáris terembe, és részt vettem egy olyan ülésen, amelyen a nagykövet és a bizottság is részt vett. Mindenki, mindenfél a PKK-t hibáztatta azért, hogy mi történik Törökországban. Nos, azt gondolom, hogy ha egy régióban félmillió embernek otthon kell maradnia, kijárási tilalom sújtja őket, Hogyha azt gondoljuk, hogy ennek hátterében csak a PKK, hát ezt nagyon kevesen hihetik el. Hihetik el. Miről beszélünk? Mm, ilyen sokan nem vehetnek részt terrorista fellépésben. A HDD bereket, bereket katonák bombázzák a házakat, és Erről a területről kaptunk ez, üzenetet, talán ez az utolsó, amit onnan kaptunk. Törökországnak foglalkoznia kell ezzel a problémával, az Európai Uniónak pedig egyértelmű üzenetet kell küldenie a törökök felé. Köszönöm szépen. Ská Keller a következő 1 perc 30 másodperc. Törökország délkeleti részéről mindenki sokat beszél. Katasztrofális a helyzet, Szinte minden nap civil áldozatai vannak a konfliktusnak, de ne felejtsük el, hogy nem csak a kur területeken nagyon rossz a helyzet, hanem egész Törökországban. Például hallottuk ezt az ügyet, hogy a, az egyetemi tanárok nyilatkozatot tesznek, de nem az történik, hogy örülnek ennek és megdicsérik őket, hanem Erdogan öm, elnök úr akár még az életüket is megfenyegeti. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy támogassuk őket. A legtöbben egyetértünk azzal, hogy a problémák délkeleten és egész Törökországban vannak. Lehet, hogy nem mindannyian értünk egyet abban, hogy az Európai Unió mibányiben járult ehhez hozzá, és most mit tegyünk ezzel. Szerintem nagy hiba volt a tárgyalási csat, a csatlakozási tárgyalásokat megállítani Törökországgal néhány tagállam miatt, mert így Erdogán fel tudja használni ezt a belpolitikájában. Ez a mi hibánk. Ezt a hibát nem ismételhetjük meg. Mit tegyünk most? Az Európai Uniónak mindig határozottnak kell lenni az emberi jogok tekintetében, még Törökországgal is. Működjünk együtt törökökkel, a törökökkel, amelynek küldtek kérdésében, de ne legyenek olyan körülmények, amikor engedünk az emberi jogi kérdésekből. Köszönöm szépen. E az EFDD nevében eh, eh, Kárner kollega egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök Törökország Irak iraki, szíriai és a kurd fellépése mind szégyenletes. A PKK-val kapcsolatos konfliktust eddig sikerült szinte békésen megoldani, de most úgy tűnik, hogy szörnyű harcokat gyújtanak ismét fel a török hatóságok fellépései. Indirekt módon a kurdok sanyarú sorsáért mi is felelősek vagyunk. A török hatóságok, az iszlám állam a régióban erősödik, hogyha különösen azért, mert a kurdokat megpróbálják el jobban elnyomni. A kurdoknak európai értékei vannak, és amíg ezt a törökök nem ismerik, addig nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz. The half is... Most. De Graf úr következik másfél percben. Elnök asszony, a nyugati értékek, emberi jogok, demokrácia nem összeegyezthető az iszlám Törökországgal. Pedig Törökország azt mondja, először is a politikai ellenzőket, újságírókat hallgattat el, utána pedig a délkeleti lakosságot fenyegezteti. A bizottság tudja, hogy cserébe azért, hogy Ankara visszatartja a menekülteket, szemet huny a ezen cselekedeteihez szemben. Ez szégyenletes. Gondoljanak azokra a menekültekre, akik biztonságban ülnek, a, vannak a török táborokban, hogy vajon mit kapnak majd a török hatóságtól. Le kell állni ennek a birodalomnak a támogatásával. Ami korábban az örményekkel történt, az most a kurdokkal világos kell, hogy legyen. Törökország nem Európa része, le kell állítani határozottan a török csatlakozási tárgyalásokat. Másfél percre megadom a szót Fleckenstein úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! De Gráf úr, először is hadd válaszoljak önnek. Elviselhetetlennek és tisztességtelennek tartom azt, hogy több millió mozolmánt börtönbe zárjanak azért, hogyha egy valaki a Törökországban, mint Erdogán, egyre inkább elnyomja a jogot és másokat. Ez olyan szörnyűség, amit nem fogunk elfogadni. A második dolog valóban igaz az, hogy a terrorista támadások elfogadhatatlanok, és ez igaz minden fajta terrorizmusra, a török terrorizmusra is. És az is igaz, hogy Timmermans alelnök a török kormányjal egy olyan megállapodásról tárgyalat, amely közös erőfeszítéseket tartalmaz a menekült válság enyhítésére. És az is helyes, hogy ez a megállapodás azt is jelenti, hogy többet kell hogy tárgyalni a csatlakozásról, csak sajnos rossz fejezeteket választottak. Hogyha a 23-as, 24-est kellett volna a jogot és a szabadságot, mert ha ezt választották volna, akkor tárgyalhattunk volna a törökökről, azokról a kérdésekről is, amikről ma beszélünk, pedig ez fontos lett volna. A bizottság feladata, hogy egyértelművé tegye, hogy a béke folyamatért állunk ki. Ezt meg is teszi világos, szavakra van szükség a török elnökkel szemben és politikájával szemben. Ha több százezer kurd ugyan nem tagja mind a PKK-nak, a mi hitelességünkről is szó van akkor, amikor közösen akarunk megállap, megoldani problémákat a törökökkel, de nem vagyunk némák és süketek. Tisztelt elnök a török kormány politikája egyre inkább autoriter jellegű, 27 tudós letartóztattak, és ez már nagyon jól mutatja, hogy folytatódik a, az újságírók zaklatása. A török katonák fellépnek a PKK ellen, amely terrorista szervezetnek nyilvánítottuk. Nagyon sok kurdot megöltek, illetve láttuk azt, hogy a, a szabadságjogok sérülnek a kurd területeken, illetve kijárási tilalom is van. A török hatóságok úgy gondolják, hogy a kurdok jelentik a legnagyobb veszélyt, és nem pedig az iszlám terroristák, mint az ISIS. A szír politika jól mutatja, hogy a kurdokra összpontosít Törökország, ahelyett, hogy az ISIS-szel harcolna. Törökország nem hajlandó együttműködni abban, hogy a menekült áradatot megállítsa Európa felé, és vannak olyan menekültek, amelyeket visszaküldenek Szíriába. Nagyon fontos, hogy az európai vezetők felhívják Törökország figyelmét arra, hogy most már tényleg tegyen eleget kötelezettségvállalásának, és ne nézzük ölbetett kézzel Erdogán elnök autoritár fellépéseit. Mr. Lambsdorff, I... Lambsdorff úr, Kék kártya, Tenok úr kék kártyát kapott Lambsdorff úrtól, elfogadja? 30 másodperc. Ich hab jetzt auch... Figyeltem. Szóval, tehát nagyon figyeltem az autoritarizmusba való visszaesés van, a török kormány a szimita hadsereggel összeütközésről beszélt, a Szíriába való nem visszatérítésről, a török kormány autokrata hozzáállásáról volt szó. Szóval Charles, az a kérdésem, hogy a konzervatívok Nagy-Britániában mindig a török csatlakozás mellett álltak ki. Most változott ez a felfogás? Ah, I think I asked you, uh, Nos, azt hiszem, hogy a legutóbbi vita során föltettem a kérdést, hogy az előcsatlakozási eszközökkel mi a helyzet, és nagyon homályos választ kaptam. Én egyszerűen fogok válaszolni és ez a konzervatív párt a hivatalos véleménye, illetve a brit kormány és Törökország egy bizonyos pillanatban az Európai Unió tagja kell, hogy legyen. Ennek ellenére nagyon súlyos aggályok merülnek föl az elmúlt év fejleményei tükrében, és úgy gondolom, hogy Törökország nagyon messze van attól, hogy hogy készen álljon az Európai Uniós tagságára. Jelenleg azt se tudom, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad-e. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Sáke asszony következik egy percre. Thank you. The deal on migration that Timmermans rushed through at... Köszönöm szépen. A migráció, amiről Timmermans úr legrosszabb pillanatban kezdett beszélni, az oka annak, hogy a délkelet török helyzetet az EU és tagállamai csönddel öledik körül. Ennek véget kell venni az emberi jogok, jogállamiság kérdése érdekében ki kell állni. Az Európai Uniónak fel kell szólítani a PKK korm- a, a, kormány, a kormányt, hogy tárgyaljon a PKK-val, és a, a civilek járulékos kárát azonnal szüntesse be. A törökök Törökországban alternatívát kell, hogy kapjanak. A tudósok arra szólítanak fel, hogy az erőszaknak véget kell venni, ez lesz a szabadság. Fontos, hogy megbízható partnere legyen Törökország az Európai Uniónak, a NATO partnerként is, és a, a, az ISIS elleni koalíció aktív tagjaként. Ez kell, hogy prioritás legyen a céljaink között. Legyen biztosak abban, hogy a, a terrorizmussal elleni fellépés ne legyen kifogás arra, hogy a Törökországban élők szabadsági jogait korlátozzák. Köszönöm. One minute, Madam Verzsia. Egy percben Verzsia asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Több mint egy hónapja a török hadsereg ritka erőszakkal lép fel dél-kelet Törökországban, amelyet főleg kurdok laknak. Az elnyomás azok ellen is mm, érvényesül, akik nem a PKK tagjai, sőt nem is kurdok. Azok a tudósok, akik mertek aláírni egy nyilatkozatot, hogy ezt a, ezeket a műveleteket függeszék fel, meg vannak félemlítve, néhányukat le is tartóztatták. A civilek a fő áldozatai ennek a konfliktusnak, nagyon sok nő és gyerek is van közöttük, egész fiatalok is öt éves terroristák, de hát eh, kit támadnak meg ezek a gyerekek? Biztos úr, az Európai Uniónak nem szabad egyoldalúan nézni ezt a helyzetet. Mindent meg kell tenni, hogy nyomást gyakoroljunk a felekre, hogy az erőszakkal hagyjanak fej, és eh, a török kormányt próbáljuk meg arra kötelezni, hogy eh, a folyamatot folytassák. Akármilyen kisebbségről van szó, nem szabad, hogy elnyomják őket. Elnök asszony, kedves kollégák, sürgős lépnünk, delegációt, hivatalos delegációt kell küldenünk a parlamenti képviselőkből Törökországba. Most pedig egy percben Valero asszony kap szót. Tack, fru talman. Ni kommer att förgöras i husen, lägenheterna och de skick... Köszönöm, elnök asszony. Az épületek összeomlanak, a templomok, szintén le lesznek pusztítva. Ezt mondta maga Erdogán elnök. A PKK rejtek helyeit elpusztítják, és Észak-Kurdisztán ellen háborút indítanak. De ez ártatlan civilek elleni háború. Ma több száz civil lelte halálát manapság, közöttük nők és gyermekek is. olyan videókat küldtek nekem, ami megmutatja, hogy mi történik a régióban. A belső térségekből származó információ mást mutat, mint amit Erdogán szeretne közvetíteni felénk. Elrémisztő a helyzet. Tényleg ennyi katonára van szükség a térségben, hogy megregulázzanak egy idős nőt? Mit, tört, mit tesznek, mit tehetnénk mi Erdogán ellen, aki nem tartja be saját ígéreteit sem a menekült kérdésben. Ferran úr kap szót. Tisztelt kollégák, egy titkot szeretnék megosztani. Egy pár perccel ezelőtt a török delegációval találkoztam, illetve, és ezt nagyon fontosnak tartom. Mint egy tíz hónapja a török delegáció nem ült össze az Európai Parlamentben. Miért? Azért, mert mindegyik delegációs ülésen a, részt vett a nagykövet, az európai nagykövet, és azt gondolom, hogy a demokrácia megsértéséről van szó. Törökország megsérti az Európai Uniót a felépésével, a jelenlegi témához kapcsolatban, jelenlegi témához kapcsolódva azt kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan nap Törökországban, ahol nincs valamilyen támadás, vagy nem veszti el az életét valaki atrocitások miatt. Nem szabad a kurdokat összekeverni Törökországgal, illetve oda kell figyelni arra is, hogy Törökország a ISIS ellenfelével vette fel a harcot. Ez azt jelenti, hogy nem lép, nem jár el megfelelően. Half minutes, Mr. Másfél perc, Bosszináró úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Én is megismétlem, hogy Törökország támogatói és barátai közé tartozom. Az Európai Unió és Törökország közötti együttműködést szeretném én is megerősíteni. Azonban, ami ma Törökországban folyik, az egyrészt Törökország legjobb érdekeit eh, sérti, hiszen a délkeleti térségben eh, erőszakot tapasztalunk, és ez valós veszélyt jelent, amelyet meg kell állítanunk. Először is politikai párbeszédre van szükség a kormány, illetve a kurd képviselők között vissza kell térni arra a pontra, ahol a török kormány a béke folyamatban már jelentős eredményeket ért el. Ezek az eredmények most elvesztek, és visszafordíthatatlan ponthoz érkezünk, hogyha tovább súlyosbodik a helyzet. Ismétlem tehát, Törökország legjobb érdeke az, hogy a destabilizáció további szakaszát megakadályozza, és az erőszak el terjedésének gátat vegyen, és így megakadályozza a polgárháborút. Igen, az Európai Uniónak is megvan ebben a felelőssége, az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek is. El kell ö, utasítania a nem megfelelő tetteket és föllépéseket. Hosszú távú partnerünk Törökország, és ezért együtt kell működnünk Törökországgal a közös kihívások, közös értékek mentén. De nagyon fontos, hogy a jövőbe is tudjunk tekinteni, és azonnali tűzszünetet követeljünk, békefolyamatot, és hivatalos látogatásokat ebbe a régióba, amely most le van zárva. Köszönöm, elnök. Tisztelt kollégák, azt kérem mindenkit, hogy tartsa be az időkeretet. Szeretném elmondani, hogy kék kártyákat emeltek fel többen. Tudom, hogy többen kívánnak szót kérni majd a spontán felszólalásokban. Hogyha megengedi, akkor most Morales úrnak adom meg a szót a következő felszólalnak egy percre. Az Európai Uniónak végre ki kell nyitnia a szemét, hiszen a kurdok jogait sértik. Törökország délkeleti részén a hadsereg által elkövetett brutalitások miatt mintegy 200 ezer kurnak el kellett hagynia lakhelyét, teljes városokat zár alá helyeztek, az emberek nem léphetnek ki a házakból. A választott, a HDB által választott polgárokat üldözne, üldözik, mások már böntőben vannak. Egyszerűen azért, mert a kormány, a török kormány autoriter. A kormány szívesen tekint arra, hogy a terrorellenes akciókat befejezze a tavaszig, de mégis erőszak nem tűnik el. Nincs idő arra, hogy beavatkozzunk már éppen ezért azt követeljük az Európai Uniótól, hogy azonnal intézkedésekkel ne fogadjon el mindent Törökország részéről. Köszönöm. Ellenőriztük, egy kollega kék kártyás kérdést akarta feltenni, de most a 30 másodperce megadom a szót, hogyha Moraes úr elfogadja. Kedves kollega, értem, hogy ön görög, ez persze fontos, de nem gondolja, hogy az Európai Uniónak mégiscsak közbe kéne avatkoznia, és eh, egy levelet kellene küldeni Erdogán elnöknek, hogy eh, valamilyen fajta megállapodásra jusson a török és a kurd, a kormány és a kurd képviselet, mert Törökország destabilizálása Görögország és Európa destabilizálódását is jelenti. Kedves kollega, az Európai Unió adott az Európai Uniónak kell megtalálni a módját annak, hogy Törökország végre tiszteletben tartsa az emberi jogokat, és ezt csak intézkedésekkel tudja megtenni. Eddig ugye mindent elfogadtunk, emberi jogok sértését, meg sok egyéb dolgot a kurdokkal kapcsolatban, de más kisebbségekkel kapcsolatban is. Eltűrjük. A Törökország pedig eddig törvényellenesen Ciprus 37%-át elfoglalta, és ezt is eltűrjük. Végre intézkedéseket kell hozni azért, hogy Törökország megértse, hogy kivel áll szemben. So, Maximum 30 másodpercet adunk a válaszra, és kérem, hogy ezt legközelebb tartsák tiszteletben. Marias úr, ön is. Most Huaristi Abauns úr kap Köszönöm, elnök asszony. Az az igazság, hogy engem nagyon aggaszt, amikor az emberek kihasználják a menekültek helyzetét. Azoknak a helyzetét, akik millió számra menekülnek az üldöztetés elől. Az Európai Unió bizonyos tagállamai és Törökország maga is ezt teszi. A török állam maga is több száz kurd állampol kurd civilt mészárolt le, és Európa szemet akar hunyni e felett, ez elfogadhatatlan. Biztosul a szép szavak és a szándékokon túlmenően a tettek és a tagállamok fellépése, és az, ahogy Törökországgal bánnak, azzal teljes mértékben magukra hagyják, a sorsukra hagyják a kurdokat. Ez elfogadhatatlan. A kollektív és az egyéni jogok megsértését nem hagyhatja figyelemen kívül, figyelmen kívül Európa. Egy percben Lambert képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ezt a régiót Törökországban 15 éve látogattam meg először, amikor katonai törvények érvényesültek, elnyomták az embereket, lezárták a falvakat, és most visszatértünk ugyanebbe a helyzetbe az, a csodálatos lehetőség, amit a béke folyamat jelentett, már nem létezik. Ezt eldobták azért, mert a béke melletti kurt pártot nem tudta elfogadni a kormány. Az előző választásban nem engedték, hogy bejussanak a parlamentbe, bár elérték a határértéket. A török támadások a PKK ellen folytatódnak. A helyet, hogy az ISIS-t támadnák a PKK nem ugyanaz, mint az iszlám állam. Igen, ők is hajtottak végre elítélendő támadásokat, akár civilek ellen is. De nagyon-nagyon fontos kérdés áll előttünk, amivel a kormányoknak meg kell birkóznia ahhoz, hogy vissza tudjunk térni a béke folyamathoz, és az ország szerte az erőszakot meg tudjuk szüntetni, és végre az igazi fenyegetésre koncentráljunk. Most Holzer úr kap egy percben szót. Törökország jelölt ország. A státusz kritikus, megengedi, hogy kritikus kérdéseket tegyünk fel a demokráciával, jogállamisággal és emberi jogokkal kapcsolatban. A legutóbbi hetek fejleményei aggodalomra adnak okot, és összefüggésben állnak a kurd kérdéssel. A jelenlegi kormány erőszakot alkalmaz a probléma megoldására. Éves, több éves tárgyalási és közeledési szakaszt követően ma megint polgárháborúhoz hasonló állapotok vannak. Ez nem állhat érdekünkben. Biztos úr, felszólítom önt arra, hogy jelezze a török félnek, hogy nem áll kétoldalú egyik oldal érdekében sem. Európa számára fontos, hogy mindkét felett felkérje arra, hogy azonnal állítsák le a harcokat, és hogy közvetítőként közbeléphessen. A béke megállapodás példája lehet az északír megállapodás, ahol minden konfliktusos fél leült az asztalhoz, azok is, akiket korábban terroristának kategorizáltak. Q, Mr. Krisogonosznak. Köszönöm szépen, Kriszogonosz képviselő kapja meg a szót egy percre. Köszönöm. Szépen. Mondom, a kormány, Erdogan kormánynak sikerült a dél-kelet török részen éjség szélére taszítania. A fal, egész falvak ellen, közösségek ellen erőszakot alkalmaznak, az emberek életét, szabadságát veszélyeztetik, a jól megtervezett népírtás több százezer kurd elűzése lakhelyéről igenis nemzetközi jogsértése, és a török alkotmány megsértése is. Erdogan kormánya mi, mindent most pellengére állít. Mi pedig tűrjük. Látjuk, hogy elárulják az elveinket, például az emberi méltóságra vonatkozó értékeinket. Erdogán megközelítése eh, helytelen, és eh, mi mégis szemet a gazdaság miatt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos kolléga nem látja, hogy mi a helyzet Törökországban. Nagyon sokan viszont leírták, úgyhogy nem is akarom elismételni. A HSDP pártnak a vezetője, akit a, tuk, a kurt kisebbség nagy mértékben támogat, nem felelős egyáltalán a konfliktusért. Egy oldalról ott van Erdogán elnök keze, és a másod, másik oldalon a PKK. Ezt mondja az elnök, de szeretném feltenni a kérdés Hán biztos úrnak, hogy mikor fogja megkérni a nagy gyűlést arra, hogy folytassák a folyamatokat az állam ellen fegyvert fogni nagy bátorságra van szükség, de még nagyobb bátorságra van szükség ahhoz, hogy a tárgyalóasztalhoz leüljenek. Köszönöm. One minute, please. Köszönöm szépen, Spinelli képviselő kapja meg a szót egy percre. Én is uh, aláírtam az 1800 török tudós kérését, ez pedig egy szolidaritást hozott létre megtámogatva ezeket a tudósokat. Azt látjuk, hogy hónapokon keresztül kijárási tilalom volt, kevés az élelmiszer, kevés a gyógyszer, és mindez barikádok nélkül. Nagyon sok civil állampolgárnak nem volt joga a megfelelő temetkezéshez, a nemzetközi jogok sérülnek, illetve a török alkotmány is. A terrorizmus elleni harc kifogás. A cél pedig az, hogy megtörjenek egy olyan népet, amelynek egyetlen célja az, hogy saját országának részeként elismerjék őket. Nagyon sokan reménykednek az európai, illetve az ENSZ mediációban, közvetítésben. A béketárgyalásokat folytatni kell, és a népírtást annak azonnal véget kell vetni. Mogherini asszony kérdésemre válaszolva azt mondta, hogy a Törökország által adott a Magyarország nem szerencsés. Szanyi úr kék kártyát tett föl, elfogadja? 30 másodperc tehát. És 30 másodperc a válaszra nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. képviselő asszony ön valóban komoly személyes vállalásokat tesz ebben az egész kérdéskörben és én ezt nagyon becsülöm. ugyanakkor nem gondolja e hogy érdemesebb lenne vagy emellett érdemes lenne az intézményi kapcsolatokat fölhasználni nevestetten azokat a parlamenti közgyűléseket például a nato parlamenti közgyűlést összehvni amelyik egyébként ezt a kérdést intézményesen tudná rendezni? köszönöm szépen. Eh, Nos, valóban kapcsolatot vettünk föl nem csak a főképviselővel, hanem az ensz is, illetve az Európa Tanácsal is, tehát ez nagyon fontosnak tartom. Köszönöm. Elnök, most pedig López képviselő kapja meg a szót egy percre. La spiral de violencia eh, en Turquía. Az erőszak Törökországban spirális és folytatódik. Egy olyan erőszak spirál, amely a kurd lakosságot sújtja, több tízezer embert el űztek otthonról, több száz halott, halott van, az embereket letartóztatják ok nélkül. Pedig ma fel kell, hogy szólítsuk a kormányt a fegyverletételre, a tárgyalások újraindítására. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a török helyzeten változtassunk. Csak így tudjuk a Törökországgal való együttműködésünket is erősíteni. Ez az együttműködés azonban nem szabad, hogy odavjusson, hogy a menekült válság éleződjön és azt sem szabad megengedni, hogy tartatatlan dolgokat folytasson Törökország. Köszönöm szépen. López úr kék kártyás kérdést elfogad-e Bonána úrtól? Elfogadja? Köszönöm. Grazie Presidente. Volevo chiedere al mio collega... Eh, azt szeretném kérdezni a kollégától, elnök asszony, hogy Gondolja-e, hogy Törökország helyesen jár el? Évszázadok óta látjuk azt, hogy ugyanazt csinálja az ország. Vajon miért? 10 milliárd eurót kapott már Európától, további 3 milliárd jön, és ennek fejében hogy viselkednek? Gondolja, hogy ez így jó? A mí no me parece bien cómo se comporta eh, Turquía en muchas ocasiones. Szóval én sem tartom helyesnek a török eljárást, de hogyha pénzről van szó, akkor az ugye nem a török kormánynak, hanem a menekülteknek szólt, akik ma Törökországban élnek, szír menekültekről van szó. Úgy gondolom, hogy az eljárás nem jó, nem mindig jó. Um, Most a spontán felszólalók következnek, nem sokára, de előtte még Benifi úr kap egy percben szót. Tisztelt elnök asszony, engedje meg, hogy én is nagyon határozottan felszólaljak amellett, amit az előző felszólalók is kifejtettek, hogy az elmúlt hetekben milyen súlyos helyzet alakult ki délkelet Törökországban. A sötét korszak visszatért, és nem fordíthatjuk el tekintetünket. Ez a, az erőszak polgárháborúvá fejlődhet, hogyha nem fogják vissza a biztonsági erőket, és a nemzetközi közösség nem lép fel. 300 ezer ember már így is elhagyni kényszerült otthonát. Az Európai Bizottság a következő ankarai látogatáson, amit tervez a főképviselő asszony, fel kell, hogy vesse azt a problémát, hogy folytatni kell a béke folyamatot, és a tűzszünetet a lehető leghamarabb mm, ismét meg kell kötni. A kényelmes politikai célok mögé nem bújhatunk el a menekült válságban. Elnök, nagyon sokan jelentkeztek a spontán felszólások körében, kilenc főt vettem fel a listára, megpróbálom tiszteletben tartani a, a frakciók arányát, Solboda úr az első felszóló. paní eh, předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy egyetértünk abban a tényben, hogy stratégiai partnere Törökország az Európai Uniónak, de ez a kapcsolat két irányú kell, hogy legyen. Törökország a helyzettel a saját egyoldalú céljainak az elérésére. Jelen pillanatban Törökország a saját népessége ellen lép fel, és kihasználja a helyzetet. A nagykövet, aki egy fél órával ezelőtt a parlamenti képviselők kérdésére válaszolt, megállapította, hogy a katonai fellépés Törökország déli részén legitim és szükséges, szerinte. Szerintem ez elfogadhatatlan, és remélem, hogy az Európai Bizottság nem fog csendben maradni, és határozottan fog fellépni a dél-török helyzet ellen. Presidente, dal dicembre 2015 diverse zone del sud... úr. Elnök asszony. Törökország Törökországban fegyveres konfliktusok vannak, Ennek következtében romlik a délkeleti török területeken az élelmiszerellátás és a szolgáltatások. Véget kell vetni a török, sereg, a török hadsereg fenyegető viselkedésének több száz civil veszítette életét már, ami a helyzetet rendkívül nehezíti. Különösen abból a szempontból, hogy Törökország EU jel tagjelölt ország. Egy török napilap újságíróit bebörtönözték, aki azt mond, azért, mert azt mondta, hogy nem lehet elfogadni, hogy a menekült kérdésért cserébe elfogadják a, a jogsértéseket. Zambavski úr, egy percben. В юго-источна Турция се води гражданска война. Това е точната дума. Тази война се polgárháború van Törökországban. Ez a helyes kifejezés évtizedek óta mérlegeljük már, és most végre mondjuk ki. A kormány jogtalanul elfoglalja a szír és iraki területeket, Ciprus évtizede megszállta. A kormány etnikai tisztogatást, népírtást végez Irak és Szíria területén. Ezek a helyes szavak, és meglep, hogy a kollégák a teremben úgy tesznek, mint hogyha nem értenék ezt. Ugyanakkor viszont az Európai Uniónak az Európai Unió szinte öngyilkosságot, öngyilkosságot bizony mondjuk ki követel azzal, hogy milliárdokat ígér a kormánynak. Mit, amit a török kormány a kurdokkal tesz, az bizony népírtás, ennek véget kell venni. Törökországnak nincs helye az Európai Unióban, nem európai ország. Most egy percben Szakaro Afa asszony kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Törökország az autoriter rezsimmel flörtöl, birodalomnak képzeli magát. A kurdok, a polgári lakosság, nők, gyerekek, alapjogok megsértése, a sajtószabadság, médiaszabadság és a vélemény nyilvánítás szabadsága nem érvényesül, értelmiségeket és más állampolgárokat tartóztatnak le. Kiárási tilalom van, katonai erőszak, emiatt több ezre menekültek el. Törökország azonban nem foglalkozik ezzel, nem érdeklik az embercsempészek se, és nem érdekli a migrációval kapcsolatos cselekvési terv. Az égei tengeren újból és újból ezrek kelnek át kimondhatja azt, hogy ez elfogadható helyzet. Azt kérem a főképviselőtől, hogy lépjen, hogy mindkét fél le tudjon ülni a tárgyalóasztalhoz, és az, ezt az erőszak spirált megszüntessék. Thank you, President. Todos sabemos que lo que está sucediendo en las provincias... Köszönöm, elnök asszony. A kurd régiókban folyó erőszaknakra nincs magyarázat. Nem lehet a terrorizmus elleni küzdelemre fogni ezt, azt, hogy polgármestereket tartóztatnak le, elhallgattatnak tudósokat, embereket tartóztatnak le, és a biztonsági erők a civil lakosság ellen ilyen erőszakos módon lépnek fel. A Diabakiri és más emberek is elmagyarázták, ez nem elfogadható. Az emberi jogi helyzet az Amnesty International szerint nagyon súlyos meg van sértve. Törökországnak Törökország segítségére szorulunk, hogy segítsen nekünk a menekültekkel, de azt kérem, biztos úr, hogy az európai oldal lépjen fel közvetlenül, nem technikai módon, mint az a misszió, ami Ankarába készül néhány hét múlva, és egyébként én is tagja leszek ennek a küldetésnek. Szerintem végleg most már egy igazi tűzszünetre lenne szükség. Most pedig egy percben, és kérem, hogy tartsa is be az egy percet, Kastádor kapszol. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Mi az ár? Mennyi pénz kell ahhoz, hogy a menekültügyi válság valóban összeomoljon. Miről, mi az ár, mi a költség, hát a méltóságunk. Európában, euróban mérve 3 milliárd euróról van szó. Nos, remélem, hogy ez nem kerül nem megfelelő helyre. amikor, amikor a, a kurdokról van szó, azt látjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, és hogyha Európába menekülnek, akkor szinte nem látjuk őket feltétlenül szívesen. Emberi jogok sérülnek, fai támadások érik a kurdokat, és itt az ENSZ beszél, nem én ez nem arányos, és nincs is semmilyen alapja. Nem tudom, meddig tudjuk ezt tolerálni. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Szenedős úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. A délkelet Törökországban de titok, titkolózás övezi a helyzetet, részben az Európai Unió toleranciája miatt. A média egyszerűen fölvet olyan híreket, amely, amely veszteségekről beszél, a biztonsági erőkről, de nem beszélnek az emberiség elleni bűncselekményekről, amelyet az Erdogán erők követnek el. Teljesen figyelmen kívül hagyják azt, hogy hány ember veszíti el az életét. Nagyon is oda kell figyelnünk Törökország lépéseire, oda kell figyelnünk a geopolitikai helyzetre, óriási érdek összeütközésről van szó a különböző ö, csapatok között, rebellis csapatok között, gondolok itt Irakra, Törökországra, Szíro, Szíriára, a Daesh-re, valamint a nyugati erők fellépésére. Azt hiszem, hogy eddig nem ismert dimenziókkal kell majd számolnunk, ha ez így folytatódik. Sogor úr kapszol ha a mai délkelet törökországi állapotokat tekintjük akkor azt látjuk hogy a török állam a teljes kurd mozgalomra megpróbálja kiterjeszteni a terrorizmus vádját a média pedig minden rendelkezésre álló eszközzel a kurdok befektetésére törekszik a közvélemény szemében. az erőszakcselekmények mindennaposak a kurdok számára pedig minden egyes nappal távolabb kerül a néhány hónapja már elérhető közelségbe került békemegállapodás. a török társadalom egy része is támogatná a béketárgyalásokat sőt a török parlament kormánypárt és ellenzéki képviselői között is akadnak támogatók mint ahogy azt a nemzetközi válságcsoport is szorgalmazza azt gondolom hogy az uniónak erőteljesebben fel kell lépnie a kurd török tárgyalások felújtása érdekében még akkor is ha egyes vélemények szerint törökország migrációs válságban nyújtott segtségének az az ára hogy a kurd kérdést a saját módszereikkel rendezhetik el. ne feledjük egy olyan országról beszélünk amellyel csatlakozási tárgyalásokat folytat az európai unióval nem lehet tehát közömbös számunkra hogy milyen súlyos jogsértések történnek a területen. Uh, köszönöm szépen és végül az utolsó felszólaló, és elnézést kérek azoktól, akik nem kaptak szót, Papadakis úr, de ezt meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem, gondoljuk, nem gondolja, hogy eljött az ideje annak, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül tovább a tényeket, és egy kicsit őszintében szembe kellene nézni a törökországi helyzettel. Azért, mert választások vannak Törökországban, nem jelenti azt, hogy egy demokratikus országról van Ciprus 38%-át még továbbra is elfoglalja, illetve azt látjuk, hogy börtönbe vet embereket, és éppen most, ebben a pillanatban is népírtás, népírtás történik a kurdok ellen, nem pedig a PKK ellen lépnek föl. Mit akarunk? A menekült válság miatt egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk a, az emberiség elleni bűncselekményeket. Egyetlen egy út van előre, Törökország megfelelő demokratizálása. Ez lehet csak az előrevezető út, ehhez azonban megfelelő úti tervre van szükség. Európának biztosítania kell, hogy nem hajt fejet semmilyen más érdek előtt. Köszönöm szépen, most pedig Hán biztos úr kapja meg a szót. Äh, Elnök úr, köszönöm szépen a vitát. Elnök asszony, elnézést. Nagyon fontos ez a vita, hogy a véleményalkotásunk megszilárduljon. Többször utaltak arra, hogy az alelnök és én magam Ankarában tárgyalásokat fogunk folytatni szintű politikai párbeszéd keretében, és az emberi jogok kérdését intenzíven fogjuk érték, e, érinteni. Többször említették a csatlakozási tárgyalásokat. Nagyon korai szakaszban állunk, a 23-as és 24-es cikk, e, fejezetet e, érintőlegesen, de előkészítő szakaszban vagyunk mindenki. Aki foglalkozott ezzel az anyaggal, az tévilágosan látja, hogy az előkészítés és különösen a tényleges a tárgyalások tényleges végrehajtása ad legnagyobb lehetőséget a befolyásolásra. A ezt az az lesz, hogy, megmuta, hogy tudjuk megmutatni a török kor, kormánynak azt, hogy fontos, hogy megfeleljen az európai normáknak a jogállamiság terén. Ez tehát egy olyan teszt, ami azt jelenti, hogy az Európai Uniós tagság csak akkor lehetséges, hogyha betartják az elveinket, jogi struktúráinkat. A tárgyalások azt jelent, nem azt jelentik, hogy egymáshoz közelíteni kell, hanem arról van szó, hogy az európai értékeket és joganyagot kell átvenni. Ez a tárgyalások tárgya. Ez lett az eredménye. Nyilvánvalóan ez a szakasz nagyon sokat jelent, ki kell próbálni, hogy milyen eredmények vannak, nincs más alternatíva. Azonban, ha, ha segíteni akarunk a török országi kurd lakosságnak, kurd polgármesterekkel is tárgyaltunk, és első kézből adtak információt az ottani helyzetről. Ez is nagyon fontos a vélemények kialakítására. Minden esetre köszönöm a mai vitát, és köszönöm, hogy ezt a kérdést a nemzetközi napirenden tartják. Köszönöm. You, now... Köszönöm kollégák, ezt a vitát lezárom. A következő napirendi pontunk következik.